Nagyon örülök, hogy a parlament nevében üdvözölhetem az északi tanácsot, illetve Unulbra Konrad Stottir elnökét az északi tanácsnak, valamint a Feröer-szigetek részéről Bill Szent, akik a galériában foglaltak helyet. Számos képviselő már találkozott az izlandi és a Feröer-szigetek belé kollégákkal, fontos témákat vitattak meg, többek között a sarkvidékről és a halászati politikáról beszéltek. Várjuk a tanácskozások folytatását, szeretettel üdvözöljük Önöket, és köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk. Most a következő jelentés következik, Horizont 2020 program rész